Egyébként el kell, hogy mondjam, hölgyi és uraim, hogy van egy kérelem az írásos nyilatkozatok, mint intézmény megszüntetésére vonatkozóan. Ezt megkaptam, de az ügyrendünk értelmében ezt nem lehet elfogadni. A szakbizottságok az Európai Parlament által elfogadott öt szöveggel kapcsolatban jeleztek véleményt és helyesbítést is bejelentettek, ezzel elfogadjuk ezt, amennyiben 24 órán belül egy frakció vagy 40 képviselő nem kérelmezi azt, hogy ez ne történjen meg. A szövegek megtalálhatók egyébként a plenáris ülés weboldalán, a jegyzőkönyvünkben is megjelennek ezek a nyilatkozatok. Hét jogszabályt fogok aláírni szerdán, ami